Comincio subito con... Már is azzal kezdeném, ami a napi renden található. Először is a rend elfogadása, a kettes pont. Mint ahogy önök is tudják, az európai biztosok kinevezése, illetve szakterületük kiosztása még nem történt meg. Így a bizottság, az Európai Bizottság, illetve a mi szakbizottságunk sem tudja jóvá hagyni még az írásos kérdéseket. Úgyhogy javaslom, hogy a koordinátorok írásbeli eljárás keretén belül tudják a kérdéseket meghatározni, úgyhogy ezen apró változtatással, ha nincs ellenvetés, el tudjuk fogadni a mai napi szakbizottsági ülés napi rendjét. Ha nincs megjegyzés, akkor az elnök közleményeire térnék rá, a koordinátorokéra. az invazív fajokra vonatkozó rendelet módosítását kell beiktatnunk, mert ezt a rendeletet a parlament az idén nagy többséggel fogadta el, de nagyon gyorsan, mert a mandátum vége előtt kellett erre sor kerülnie, és a jogász nyelvészeknek nem volt elég idejük arra, hogy a végszavazást megelőzően a plenárison megfelelő ö, javításokat eszközölhessenek. Ezért vannak olyan javítások, amelyeket a következő plenárison be fogunk jelenteni, ha nincs megjegyzés ezekkel kapcsolatban a mai ülés vége előtt, főleg ö, jogásznyelvészi ö, szempontból. A második közlemény a mai napi tolmácsásra vonatkozik. 21 nyelven folyik a tolmácsolás a mai napon, és szokás szerint webstreaming is folyik. Akkor rá is térhetünk a következő napra, szavazás következik. Az envi véleménye lesz az első téma. Az Európai Unió 2015-ös pénzügyévre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Én vagyok a vélemény előadója, semmi bevezetőt nem szeretnék tartani, csak annyit mondanék, hogy először a számokról szavazunk, majd rátérünk a véleményre, amit készítettünk. Már is kezdjük a szavazással, és ha mindenki kész, akkor kész feltartással szavazunk, <coughs> és ha szükség van rá, akkor elektronikus szavazásra térünk át. Az első módosító mellett ki van, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. A következő, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Nem, nem, nem. Ellenőrizzük. Approvat. Jóvá hagytuk. Il Voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Approvato. Jóvá hagytuk. Elnézésket kérem. 6333-as a következő. Elnök elnézést, nem működik a szavazó berendezésem. Diciamo in plenaria, eh, se ci mostra come votano contiamo non ci sono i tecnici come, okay. come in plenaria. Possiamo solo chiedere al collega... Elnök, kérem a kollégát, hogy próbálja meg máshova ülni. Kérem, üljön át egy másik székre, hát ha ott működik, és akkor gyakorlatilag megoldhatjuk ezt a problémát. Oké. Okay. Emendamento ICAUT 6300. Eckhout 6333-as, ki van mellette, ellene, jóvá hagytuk. Eckhout féle 6332-es, mellette, ellene, jóvá hagytuk. 6301-es a jelentés készítője, ki van mellette, ellene, jóvá hagytuk. Konecsna Ferreira féle 6344-es mellette, ellene, elutasítottuk. Előadó 6302-es módosítója mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 6303-as mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Konecsna Ferreira féle 6338-as módosító mellette ellene tartózkodás jóvá hagytuk. Bocsánat, mondja az elnök úr, elutasítottuk egyértelműen 6305-ös az eladó által benyújtott módosító mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. Konecsna Ferreira féle 6341-es módosító mellett ki van, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Előadói 6304-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Előadói 6306-os mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk előadói 6307-es mellette ellene tartózkodás jóvágytuk. Előadói 6308-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Rivázi féle 6336-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Konecsna Ferreira 6343-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6345-ös Konecsna Ferreira féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6346-os Konecsna Ferreira féle mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nagy féle 6349-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hölvényi féle 6350-es mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Caputo féle 6352-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 6309-es és 13-as blogban szavazhatjuk, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk. A rivázi féle 6337-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Gilgold, Eckhout féle 6335-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 6314-estől a 19-esig mindegyik az előadó tollából szeretett, ki van mellettük, blogban szavazhatunk róla, ellenük ki tartózkodik, elfogadtuk. 6347-es, Vilmot és társai féle, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 6348-est visszavonták, Gál fölvényi féle, 6351-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kadenbach féle, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az előadó jelent, ö, módosítója 6320-as, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Konecsna Ferreira féle 6339-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. es előadói módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 6322-es előadó jele, módosítója ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 6340-es Konecsná a féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6323-24-esről blogban szavazhatunk, hogyha nincs ellenesen ki, ki van mellettük. Nem? Jó, oké. Okay. Akkor külön szavazunk. 6323-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6324-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6342-es Konácsna Ferreira féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ha lehet, blogban szavazhatunk a 6325-östől egészen az utolsóig, a 31-esig, nem? Nem. Jó. 6325-ös akkor. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6326-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6327-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 6328-as mellette ellene, tartózkodás, vágytuk. 6329-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 6330-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6331-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egész véleményről szavazunk most. Sì, sì, sì. Cominciamo con eh, l'emendamento 1. Chi è a favore? Kezdjük az egyessel. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Emendamento 2. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, két részben szavazunk róla, először az első részről, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, jóvá hagytuk. Második rész, mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. A kilencest visszavonták, tízes, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, két részben szavazunk róla. Először az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Il PPE ha, un, eh, ha uno di troppo, due di troppo. A néppártból ketten többen szavaztak, mint kellett volna. Két szavazattal több van. Kettővel többen vannak a néppártnál. Még egy valaki, de most már minden rendben, úgyhogy lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Continuiamo con il voto. Folytassuk akkor a szavazást. Così come vi ho detto prima, le li- Ahogy már korábban mondtam, eh, az iránymutatásokról van szó, a biztos jelöltek meghallgatására vonatkozóan. A biztos jelöltök eh, biztos jelöltöknek három írásos kérdést eh, fog föltenni a szakbizottság nagyon jól tudják, hogy a biztosok kijelölése, illetve a portfóliók odaítélése késedelmet szenved. Úgyhogy a koordinátori ülésen arról döntöttünk, hogy a szakbizottságnak azt javasoljuk, hogy ezt a döntést delegálják a koordinátoroknak a három korábban megírandó kérdése vonatkozóan. Ezt szavazással el kell, hogy fogadjuk, ezért kérem, hogy szavazzák meg, hogy a koordinátorok osszassák meg ezt a döntést. Aki ezt támogatja, az kérem jelezze. Ellene. Ketten vannak ellene, ki tartózkodik. Rendben, akkor többséggel elfogadtuk. Így át is tudunk térni következő napi rendi pontra. A tanács állásfoglalásának a megvitatásáról lesz most szó, már is megadjuk a szót a tanácsnak. A téma az, hogy a tagállamoknak legyen-e vajon lehetőségük, hogy korlátozzák vagy megtiltsák területükön a GMO termesztést. Már is megadom a szót a tanács képviselőjének, az olasz elnökség képviselőjének. Kérem, hogy mutassa be a tanács állásfoglalását ebben a témában. Ezt követően természetesen megnyitom a vitát. Önné a szó. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit először is. Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak és a parlament tisztelt képviselőinek, hogy lehetőséget biztosítanak a számunkra, hogy előzetesen bemutassuk a tanács állásfoglalását egy olyan témáról, amit rendkívül fontosnak tartunk. az erre vonatkozó irányelv, vagyis hogy a tagállamok korlátozhassák vagy tilthassák meg a GMO termesztést, jogalkotási elsőbséget élvez az olasz elnökség számára. Reméljük, hogy gyümölcsözően tudunk együtt dolgozni önöknek rész előadóra gondolok különösen, és az árnyék előadókra, azért, hogy minél korábban megállapodásra tudjunk jutni. Ahogy tudják, a tanácsi politikai megállapodás több éves tárgyalási problémát követően született meg. Éveken keresztül próbált a tanács elfogadható kompromisszumos szöveget összeállítani, és végül nagy erőfeszítéseket követően a munka nagy részét a görög elnökség, az előző elnökség végezte. Az erőfeszítéseknek követ, köszönhetően sikerült elfogadható kompromisszumos szöveget összeállítani, amit majdnem minden delegáció elfogad, 26 tagállam ezt megszavazta. A fő cél, hogy egyensúlyt találjunk, a között, hogy fenntartsuk a közösségi engedélyezési rendszert, de ugyanakkor reagáljunk sok tagállam igényére és a közvélemény igényére is, hogy nagyobb legyen a rugalmasság a tagállamok számára, és figyelembe vehessék a nemzeti, regionális, vagy akár helyi specifikumokat, amit többféle okhoz kapcsolódhat például a mezőgazdasági politikához is kapcsolódhat. Ezzel lehetnek itt más indokok, más érvek is. Nagyon nagy erőfeszítésnek köszönhetően sikerült kompromisszumos szöveget összeállítani. A kompromisszumos szövegek, a szöveg alapján tehát, hogy legyen rugalmassága a tagállamok számára, vagyis a szubszidiaritási elve teljesüljön, véleményünk szerint ez az elva parlament számára is fontos volt az első olvasatban. Úgyhogy reméljük, hogy legalábbis a célok, az alapcélok tekintetében egyetértés lesz közöttünk. A tartalom tekintetében, tekintetében röviden bemutatom ezeket. Az újdonság, amit a tanács bevezet, egy kétfázisos opt-out mechanizmus. A kétfázisos eljárás vagy mechanizmusnak a célja, hogy teljes jogbiztonságot lehessen garantálni a kezdetektől fogva. Az, egy első fázisban a tagállam a bizottságon keresztül, a bizottság közvetítésével tehát kérheti az engedély kérelmezőjétől, tehát itt az engedélyezési folyamat első fázisáról, kezdeti fázisáról van szó. A bizottsági közvetítésen keresztül a kérelmezőtől azt kérheti, hogy korlátozza az engedély földrajzi hatáskörét. Ez egy első fázis. Célja, hogy azonnal megalapodás születhessen vagyis a problémákat már az elején kiszűrjük, megoldjuk. Vagyis a hallgatás beleegyezés jelent, ahogy mi is szoktuk mondani, vagyis a, így az engedélynek a hatája már kezdetektől fogva korlátozott lesz, és így a földrajzi hatály változik ha erről nem születik megállapodás, vagyis a kéremező ezzel, ha nem ért egyet, a tagállamnak van lehetősége arra, hogy korlátozza vagy megtiltsa saját nemzeti területén a GMO termesztését. És itt már átérünk a második fázisra. néhány feltételt, főleg ütemter feltételt jeleztek e tekintetben azért, hogy valóban a jogot biztosítani lehessen minden érdekelt fél számára. Itt utalás történik kötelező jellegű indokokra. Ahogy a parlament az első olvasatban is tette, a tanács úgy döntött, hogy átveszi ugyanazt a struktúrát, és egy nem kimerítő listát, tehát egy nyílt listáról, nyitott listáról van szó, szóval ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát le, fölállítottunk egy listát olyan indokokról, amelyekre utalhat a tagállam, hogyha a termesztés korlátozni vagy tiltani kívánja. Majd meg lesz a lehetőségük arra, hogy részletesen megismerjék ezt a közös állásfoglalást. Példaként szeretnék csak mondani ilyen indokokat, például mezőgazdasági politikai célok, szociális-gazdasági hatások, GMO jelenlétének a elkerülése más termékekben, de a lista hosszú, és mindenképpen nyitott listáról, tehát nem lezárt listáról van szó. Ami a többi, a megállapodás többi szövegrészét illeti, fontosnak tartom, hogy megjegyezzem, hogy a tárgyalások végén sikerült egy olyan intézkedésről megállapodnunk, ami lehetővé teszi, hogy amennyiben lezárult a kérelmezési szakasz, vagyis az engedélyezési folyamat lezárását követően is a tagállamoknak lehetősége lesz arra, hogyha új objektív körülmények merülnek fel, újra lefolytassa az eljárást, és korlátozza vagy tiltsa a termesztést. Mutatis mutandis alkalmazni lehet ekkor az előbb bemutatott optatos eljárást, vagyis az engedélykiadását követően is a tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy korlátozza vagy tiltsa a termesztést. A parlament első olvasati véleményével párhuzamosan lesznek átmeneti intézkedések azért, hogy szabályozzuk azokat az eseteket, amelyek már folyamatban lesznek a jogalkotási javaslat hatályba lépésekor Reméljük ez minél előbb be fog következni. A jogalap tekintetében a tanács úgy döntött, hogy megtartja az eredetileg javasolt bizottsági jogalapot. A belső piac működése fontos célja a jogi aktusnak. Még egy információt szeretnék közölni a jogi forma tekintetében. A tanács úgy döntött, hogy a, az ennek az aktusnak a jogi formáját megváltoztatja. A tanács eredetileg rendeletet javasolt. De a bizottsággal egyetértésben a tanács úgy döntött, hogy ne rendeletet készítsünk, hanem irányelvet. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv, mint forma jobban felel meg egy olyan eszköznek, amely a tagállamoknak lehetőséget biztosít arról, hogy valamiről döntsenek, és nem pedig egy közvetlenül az érdekelt felek számára alkalmazondó előírásokról van szó, szóval ezért a jogi formát így kedve, megfelelőnek tartjuk. Mik lesznek a következő lépések? Ahogy tudják, a közös állásfoglalást hivatalosan át fogjuk adni az Európai Parlamentnek a következő plenárisra szeptember 15-i hétre, és itt kezdődik a második olvasat. Ahogy mondtam, az olasz elnökség számára ez egy fontos prioritást élvező téma. De úgy gondoljuk, hogy a közvélemény is az utóbbi években azt jelezte, hogy egyértelműen fontosnak tartja ezt a témát. Hiszen tényleg nagyon közel áll minden a teljes társadalomhoz, a gazdákhoz, a fogyasztókhoz is, ezért úgy gondoljuk, hogy politikai kötelességünk, hogy minél előbb lépjünk. Reméljük, hogy önökkel együtt, az előadóval, az árnyék előadóval együtt, konstruktívan tudunk majd együtt dolgozni, és így megállapodásra tudunk jutni még az év vége előtt. Remélem, hogy egyetemben fogalmaztam. Még egyszer köszönet az elnök úrnak, és köszönet mindegyiküknek, hogy lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy bemutathattam előre a közös pozíciónak a tartalmát, és mindenkinek jó munkát kívánok. Köszönöm. Venturelli asszonynak köszönöm ezt. Ő a tanács, illetve az olasz elnökség nevében bemutatta a tanács állásfoglalását. Most meg kell, hogy szervezzük a munkánkat két körben tudunk föltenni, tudnak föltenni kérdéseket, illetve szólhatnak hozzá. Az első körben az előadó, őt követik az árnyék előadók, ezt követően már néhányan jelezték is, hogy szeretnének szót kérni. Természetesen az első kör végén lehetőséget biztosítunk a tanásnak, hogy az esetleg fölmerülő kérdésekre válaszoljon. Már is megadom a szót Federik Rész kollégának. Ő az előadója a parlament nevében ennek a jelentésnek. Öné a szó. megengedi, hogy talán a két kérdésnél többet tehessek fel, vagy pedig ma csak ennyit engedélyez számomra. Köszönöm előre is. Può tranquillamente parlare. Persze, beszéljen nyugodtan, mondja el a saját eh, álláspontját, mondja az elnök úr, és aztán, ha vannak kérdések, akkor nyugodtan tegye fel a kérdését az olasz elnökségnek, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, ugyanis még az eljárás elején járunk, úgyhogy talán több is lehetséges, mint csak két kérdés feltétele ezen gyermek vonatkozásában, amelyet már olyan régóta próbálunk itt létrehozni. Úgyhogy nagyon fontos ez, nagyon fontos volt Venturelli asszony az olasz elnökség nevében megfogalmazott magyarázata is, Szeretnék esetleg kérdezni a tanácshoz is, és a bizottsághoz is, mert azt hiszem, hogy egyetértünk azzal, hogy mivel eltérőek a vélemények, és mivel nagyon sokan beszélnek erről, és a parlamenti első olvasat is bebizonyította, hogy mennyire nagy elvárásokkal tekintünk ezen téma elé, úgyhogy azt hiszem, hogy sürgős volt, hogy beinduljon ez a folyamat, hiszen maga az európai engedélyezési eljárás sem volt eléggé pontos, nagyon sokan beszéltek erről, illetve a tiltási eljárásokra is igaz volt ez, Olaszország, Lengyelország is ismerte ezeket a problémákat az európai igazság szolgáltatás szintjén. Úgyhogy tudom, hogy mekkorák a kihívások, és mekkora megtiszteltetés, hogy ezzel a témával foglalkozhattam előadóként a kollégákkal együtt. Óriási munka volt ez az előző mondátum során is. Rendkívül fontos volt ez, hogy előrelépjünk, ahogy említettem, mégpedig a legtöbb területen, és ez fontos, hogy felvessük, mégpedig abszolút többséggel. Erre van szükség. A második olvasatban tehát erre van szükség, hogyha bizonyos területeken módosítani szeretnénk a közös álláspontban, amelyet megkaptunk. Tehát esetleg emlékeztethetnénk a parlament álláspontjára, tehát az okok nyílt listája, erre van Turelli asszony is utalt, illetve, hogy a közös álláspontban hogyan is került felsorolásra, ezt akarta a parlament, hiszen ez sokkal pontosabb, alkategóriák vannak benne, környezetvédelmi, szoció, szociális, gazdasági kérdések, a területkezelés, a, a, a termőföld kezelése, az optált lehetősége, mégpedig tudományos alapon, mert ugye folyt a vita, a harc, hogy kiegészítő, vagy pedig szakmai okoknál fogva optáltolhat valaki. Tehát ez a nagy különbség. A jogalap a parlament itt környezetvédelmi ö, alapot szeretne, a 192-est, ez ugye nem volt a tanácsi megállapodásban, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Naturelli asszony említette azt is, hogy mi történt ö, rendelet irányelv vonatkozásában, hogy mi a szándék, hogy irányelv legyen, én ezt értem, ö, hogy ne legyen határidő az átvételre, de mit értenek ez alatt a változtatás alatt? Ez csak egyszerűen formaság, vagy mi? Miért nem akarták a 192-es jogalapot megtartani? Itt sokkal több érv volna a tagállamok kezében, hogyha tiltást választják Nos, ami a kritériumok listáját illeti, hogy ezek környezetvédelmi jellegűek, erre utalhatnak a tagállamok, ez sokkal pontosabb, és érvek támasztják alá a parlament részéről. Tehát szeretném tudni a tanács vagy a bizottság részéről, hogy mik ezek az úgynevezett híres célkitűzések, és esetleg példákat hallhatnánk, talán innen indulnánk ki. Ami az egyes fázist illeti. Talán ez volna a mérföldkő, az új időszak, Tudom, hogy a biocidek vonatkozásában ez teljesen új jogalkotói alap lenne. De még nem jártunk ezen az úton, úgyhogy nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak meg ezek a tárgyalások. Már is nagyon sok elképzelés született azzal kapcsolatban, hogy az első fázisban hogyan fognak majd lezajlani a tárgyalások, főleg azok vonatkozásában, akik tiltani szeretnének. Tudom, hogy Franciaország nem akar első sorban tárgyalni azon cégekkel, akik az engedélyezést szeretnék. Tehát szeretném hallani a bizottságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is képzeli el a tárgyalások, a szervezés megkönnyítését az első szakaszban. Ezen folyamat során, ami pillanatilag most hát meglepetésként áll előttem, de talán ez még egy kicsit több is. Aztán hogy mi a helyzet ezzel az első szakasszal, hiszen a szövegben egy elsődleges cél került megfogalmazásra, hogyan ö, felel meg ezennek. Nevezetesen, hogy a tagállamok, amelyek kívánják, megtilthatják a genetikailag módosított szervezetek termelését és termesztését. És milyen feltételekkel? Tehát ezt is szeretném hallani. Ventureli asszony említette, hogy pontos kritériumokra van szükség, tehát a második szakaszban, hogy ezt fel lehessen használni. Tehát a kettes szakaszra akkor lehet csak áttérni, hogyha már a tárgyalási szakasz lezárult. nincs -e, ö, annak kockázata itt, hogy majd a kettes szakaszban, ami megint nagyon fontos mérföldköve ezen tudományos érveknek, a három évvel ezelőtt elkezdődött munkában, ö, valahogy marginális szerepet kap ez. Nem tudom, hogy így van-e. Aztán van két cikk is, próbálok röviden hozzászólni, ahol magyarázatot szeretnék. Miért nem hallottuk a parlament véleményét megint egy másik fontos témában, mert ugye az ördög a részletekben ö, bújik meg, mert ugye a különböző kultúráknak együtt kell élnie, ez rendkívül fontos, illetve a pénzügyi felelősség kérdésében. Igen, a bizottság mondta, hogy 2004-ben született egy szöveg a pénzügyi felelősség kérdéséről, de hát tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha a biokultúrák terén valamilyen károsodást tapasztalunk. Tehát mi a helyzet ezzel? Miért nem került ez idebe? Tudom, hogy két kérdést tehettem volna fel, már elég sokat fogalmaztam itt meg, tudom, hogy a kollégák is így vannak ezzel, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgatom a tanács, illetve a bizottság válaszát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönet az előadónak a bevezetőért, így bevezette a vitát, és már is áttérünk a következő körre, vagyis meghallgatjuk az árnyék előadókat. Kostinger kolléga az első néppárt részéről. De. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az olasz, olasz soros elnökségnek is. A kompromisszum, amit létrehoztak, azt Ríz asszony is említette. Itt a parlamentben már egyértelműen felvázoltuk a különböző álláspontjainkat, és szerintem egyértelművé vált az, hogy Európában igény van arra, hogy az önrendelkezés jogát egyértelműen körvonalazzuk, már ami a GMO termesztést illeti. Hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, és most tavasszal fogadtuk el a betőmag öm, jogszabályozást is, illetve ezt visszaküldtük a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a termesztést, a vetőmag termesztést, illetve akkor azt láthatjuk, hogy itt is jellemző a génmódosítást, és ezt el akarják utasítani Európában. Vannak multik, amelyek koncentrált módon hozzák létre a vető magukat, ők uralják a piacot, és ezért fontos az, hogy eh, a tanács részéről van most már javaslat arra, hogy hogyan lehet eljárni ezt illetőleg személyesen. A kompromisszumot én a második legjobb megoldásnak tartom. A jelentés készítő is rámutatott arra, hogy vannak olyan pontok, ahol az Európai Parlament kicsit korlátozóbban lépett volna fel, Mindezek ellenére úgy vélem, hogy javulást jelent ez a jelenlegi helyzethez képest, és úgy vélem, hogy Európában már hozzászoktunk ahhoz, hogy kis lépésekben végezzük a politikát, és ezt a lépést mégiscsak pozitívan lehet értékelni. Számos véleményt hallottunk, néhányan azt mondják, hogy ez a piaci engedélyezési folyamat kiskapukat hoz létre. Én szeretném, hogyha a bizottság még jobban megvizsgálná ezt. A parlament egyetemű követeléseket támasztott. Én úgy gondolom, hogy nálunk, a mi országunkban kismértékű az ipari mezőgazdaság, nagyobb mértékű a biomezőgazdaság, tehát itt az arányokról is szó van. Úgy gondolom, hogy egyetemű jogi biztonságra van szükség a GMO elutasítása kapcsán. Azt kérném az Európai Bizottságtól, hogy résztesen mondják ezt el, mert nagyon sok hangot hallottunk, akik azt mondják, hogy a javaslat nem lesz megfelelő. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan a második olvasatra kell rátérni. Kíváncsi vagyok eh, arra, hogy milyen vélemények fognak itt jelentkezni, de a legfontosabb az az, hogy a géntechnológia kényes kérdésében arra vonatkoztassunk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják a géntechnológiát jóváhagyni a eh, területei, területeiken, és úgy gondolom, hogy ehhez megfelelő megoldást kell találnunk. Grazie alla collega Costi. Köszönöm Köztinger kollégának a hozzászólást. A szocialista frakció nevében az elnök helyettest hallgatjuk meg. Euh, Köszönöm, elnök úr. Miután meghallgattuk a tanács képviselőjét, azt mondhatjuk, hogy azt mondhatom, hogy a szocialista frakció árnyék előadója számára fontos, hogy ez a legfontosabb politikai vita, amely az egész európai társadalmat érinti, de jeleznünk kell azt is, hogy az a döntés, amit az Európai Tanács hozott június 12-én, fontos lépés hiszen a javaslat jogbiztonságot tartalmaz, a tagállamok döntésére vonatkozóan, vagyis a tagállamok korlátozhatják, vagy meg is tilthatják a területükön az OGM, a GMO termesztést, ahogy Frederick Rees előadónk ezt részletesen kifejtette, aztán figyelembe veszi a környezetvédelmi körülményeket, a szociális körülményeket, és hogy az is tél lehet, hogy más mezőgazdasági termékben megakadályozzák a GMO megjelenését. Az első eszmecsere során a tanácsa történő mai egyeztetés folyamán úgy gondoljuk, hogy konkretizálni kell azt, amit én úgy neveznék, hogy egy próba, egy próbálkozás, hiszen június 12-én ugye megszületett a tanácsi döntés. A szöveget véleményem szerint lehet javítani. Valós második olvasatra van szükség azért, hogy amiről már korábban is beszéltünk a három oldal egyeztetés előtt is, illetve a tanácsi egyhangú döntés előtt is, voltak már javaslataink az Európai Parlament részéről, és ezeket nem teljes mértékben vették át a június 12-i döntésbe. A kérdés, amit föl kell, hogy tegyünk, hogy a tanácsi szöveg valóban elég erős jogalapon alapul le azért, hogy valóban lehessen tiltani a GMO-t olyan országokban, amelyek ezt szándékozzák megtenni, és a biotechnológiai szempontokat is figyelembe lehet elvenni a döntéshozatal folyamán. Ezt a kérdést mindenképpen felben kell, hogy tartsuk. Aztán tovább kell, hogy lépjünk azért, hogy biztosíthassuk a tagállamok valós szabadságát, hogy döntsenek arról, hogy akarnak-e GMO-t vagy sem. Szocialista frakció előadójaként van néhány konkrét kérdésünk és javaslatunk is, amelyeket ma délután majd ismertetni fogunk, hiszen Frederick Riss előadóval és az árnyék előadókkal ma délután úgy is fogunk egyeztetni. Például egy kompromisszum keretében olyan új indokok bevezetése, amelyek a tagállamok számára lehetőséget adnak arra, hogy ha pontos a lista, akkor ugye nem lehetne megkérdőjelezni, például nem lehetne megtámadni az Európai Bíróság előtt a tagállami döntést. Úgy gondolom, hogy föl kell, hogy állítsunk egy felelősség helyreállítási rendszert is, azért, hogyha GMO kárt okoz valamely gazdának. Meg kell, hogy erősítsük a kockázatelemzést az Európai Hatóság részéről, amely az, az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, hiszen a GMO piaci beengedésével kapcsolatosan ezt is kell kér, tisztáznunk. Karin Lepázs az előadó, jelezte is, hogy hiányzik a megfelelő kockázatelemzés és a EFSZ-án belüli érdekütközés elemzése. Karin Leplás a június 12-i ülés követően is úgy gondolja, hogy még szükséges ezeket tisztázni, illetve Karin Leplás kérdései továbbra is fontos a második olvasat során fölvetni úgy gondolom, hogy lehetővé kell, hogy tegyük, hogy a jogbiztonság még erősebb lehessen, Ebben az értelemben szeretnénk előrelépni itt a második olvasat során a parlamenten belül. Köszönöm az elnök helyettesnek a hozzászólást. Ezt kolléga fog most hozzászólni a zöld. Köszönöm szépen, elnök úr csatlakoznék azokhoz a megjegyzésekhez, amelyeket Ríz asszony tett, és a kérdésekhez is csatlakoznék. Ezek nagyon lényegre törő kérdések, főként a jogalapot illetően. Én nem igazán értem azt, hogy a tanács miért nem tette eleget az Európai Parlament kérésének, a 2011. júliusi kérésünknek, amikor azt kértük, hogy 114 129-es szikre tegyük át a jogi alapot. Nagyon fontos számunkra az, hogy itt magyarázatot kapjunk. Az első eszmecserét szeretném azonban egy kicsit szélesebb kontextusba helyezni. Hallhattuk Juncker úrtól július 15-én, amikor a GMO rendelkezésről beszélt, hogy Különböző eljárási szabályok vannak, amelyek érvényben vannak a GMO-k engedélyezését illetően, és ezeket felül kell vizsgálni. Ő akkor egyértelműen kijelentette azt, hogy nem akarja azt, hogy a bizottság bizonyos régiók szemére engedélyt ad, akkor, amikor a tanácsban ehhez nincsen többség. Úgy gondolom, hogy ha ez a kontextus, amelynek tükrében meg kell vizsgálnunk ezt a javaslatot. Ez az a kontextus, amelyben eszmét kell cserélnünk. A tanácsban soha nem volt igazi többség bizonyos GMO-k engedélyezésére, sőt, inkább több tagállam ellenzi ezt, mint támogatja. És ez a mai javaslat igazából egy átlátható kísérlet sorba tartozik, amelynek célja az, hogyha tényleg már a GMO szabályozás renacionalizálása folyik, és azok a tagállamok, amelyek ellenzik a GMO-kat a tagállamokban, akkor talán kevés B lesznek ellenzők, ha tudják, hogy a saját területeken kívültathatják a gémiókat. A parlamentben hat fő vonal van, hogyha a GMO szabályozás újra, nemzetisét, újra nemzetisítését választjuk, akkor azon kell lenni, hogy ez a biodiverzitást, az egészségügyet, a környezetet, a technológiák szociál, gazdasági következményeit ne befolyásolja. Ez a legfontosabb. A második, azon is, arról is gondoskodnunk kell, hogy a jogi alap, amelynek alapján meg lehet tagadni a GMO-k engedélyezését, az megfelelően erős legyen. Attól tartunk, hogy a tanács jelenlegi javaslata jogi szempontból nem egészen erős. Meg kell előznünk azt, hogy a tagállamokat a bíróság elé citálják a GMO gyártók, akkor, amikor bizonyos döntéseket meghoznak. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő is utalt arra, hogy teljes mértékben át kell vennünk azt, amit az első javaslatban is követeltünk. Harmadik pont, azon kell lennünk, hogy a környezetvédelmi miniszterek 2008. decemberi döntése továbbra is érvényben legyen. Ez egy olyan döntés volt, melynek során az volt a cél, hogy a környezetvédelmi meggondolások, megfontolások legyenek első helyen a döntéshozatalkor. Az Európai Parlament ezt első olvasatban jóvá hagyta, és a zöldek ezt ismételten bejutanak ezt a módosítót, mert ez nagyon fontos, nagyon fontos ez a környezetvédelmi kockázatfelmérés, ez nagyon fontos az, e, a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés szempontjából is. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb teret kell hagyni a környezetvédelmi megfontolásoknak. A döntéshozatal során nem lehet az, hogy a kormányoknak a GMO cégektől kell majd jóváhagyást kérniük azt, hogy megtagadhassanak egy adott GMO-t. Az opt-out-ra csak két évvel a jóvágyás után van lehetőség. Mi úgy gondoljuk, hogy az opt-outra mindig is lehetőséget kell biztosítani. Mi ezt kérdezzük a tanástól, hogy miért van ez a két éves határidő. A hatodik pontom a határokon átnyúló GMO szennyezés itt a koexisztenciával kapcsolatos megfontolások nem elegendőek. Nincs megfelelő koexisztencia szabályozás, és ezt is a vita részévé kell tenni. Vagyis összegezve, a zöldek frakciója nem igazán ért egyet a teljes mértékben a tanács jelenlegi álláspontjával. A nehezen létrehozott kompromisszumot jóvá hagytuk első olvasatban a parlamentben, ezen kívül Juncker bizottsági elnök ez év júliusában tett kijelentésére is szeretnénk vonatkoztatni. Harmadik pontként a parlament álláspontját megvédjük, amit létrehoztunk első olvasatban, és akár még módosított is benyújtunk ezt illetőleg, és reméljük utolsó pontként, hogy sikerül jól együttműködni majd az árnyék jelentéstevők, illetve Rész jelentéstevő asszonynal, bár tudom, hogy teljes mértékben nyitottan fogja kezelni ezt a dossziét. Grazie, kollega. Köszönöm Stájsz kollégának. GUE frakció nevében Bojlán képviselő kapja meg a szót. Thank you, Chair, and thank you, Mrs. Köszönöm szépen, elnök úr, és Venturelli asszonynak is köszönet. A kockázatfelmérésről szeretnék hallani egy kicsit többet, mert úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellene erősíteni, és az egészségre és a biodiverzitásra gyakorolt hosszú távú hatást meg kell erősíteni, hogy ezt a parlament is javasolta. A tanácsi állásponthoz is hozzászólnék. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ez megszületett, annak ellenére, hogy három évet késett. Úgy gondolom, hogy gyenge ez a szöveg, nagyon sok jogi probléma van benne. Úgyhogy komolyan gondom a tanács álláspontjával, főleg az intézkedésekkel. Úgy gondolom, hogy az önálló tagállamok döntéshozatala, hogy döntsék vagy korlátozzák a GMO-k használatát területükön, nem igazán ez az irány, amit követnünk kellene. Úgyhogy szerintem egy kicsit gyengült ez az egész javaslat lehetővé teszi azt, hogy a biotechnológiával foglalkozó cégek jogilag megtámadják, és ezért meg kell erősíteni a tanács álláspontját. Például nem igazán tudom támogatni ezt az elképzelést, hogy azok a tagállamok, akik tiltani akarják a GMO-kat, valamilyen biotechnológiával foglalkozó céget arra kell, hogy kényszerítsenek, hogy ezt ne tegyék egyébként pedig csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Úgyhogy óva intenék a genetikailag módosított növények vonatkozásában, és ne a tagállamnak kelljen a cégekkel tárgyalni, hiszen itt érdekellentét van, ez egyértelmű. Ezen kívül egyetértek a zöldekkel, a, és szeretném, hogyha megváltozna a 114-es cikkről a 192-esre a jogalap, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi és az agráriumra gyakorolt hatást elismerjük, és hogy lehessen ö, tiltást gyakorolni nemzeti alapon. A másik gond a szennyezés problematikája, ez nagyon fontos kérdés a vitában, ez nincs benne a tanácsálláspontban. Tehát, hogyha a tagállamnak sikerül is betiltani a saját területén ezen növények termesztését, ha a szomszéd országban viszont van ilyen, akkor nincs védelem az első tagállamban. És nagyon könnyen tulajdonképpen terjednek ezek úgyhogy szeretnénk valamilyen megoldást az ilyen országok vonatkozásában, akik betiltották, illetve azok, amelyek nem, hogy védelmet élvezhessenek az előzők. Tehát pár üdvözlöm a tanácsi javaslatot, úgy gondolom, hogy ez csak első lépés, és ami a problémákat illeti, nagyon remélem, hogy sikerül javítani őket az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mivel még heten kértek szót, ha további kolléga nem kér szót, akkor lezárnám a hozzászólók listáját. Hallgassuk meg a hét hozzászólást, és ezután először megadnám a szót a bizottságnak, utána a tanácsnak, hogy reagáljanak a kérdésekre. Péter le kollégája a szó. Tessék. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az olasz eh, elnökségnek az egyértelmű magyarázataikért. Tudom, hogy eh, néhány év óta már jobb helyzetben vagyunk, de azt is el kell mondjam, hogy ez egy eh, kulcsfontosságú kérdés volt Szlovéniában a választások előtt, sőt még utána is, sőt még a nyári szünet alatt is nem hagytak békén, úgymond, nagyon fontos ez a kérdés a közvélemény számára, sőt ez az egyik legfontosabb kérdés, amely foglalkoztatja az embereket a tagállamokban. Jó magam is, mint méhész, nagyon is ismerem ezt a problémát. Az a tény, hogy szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalunk az USA-val, ez ezt a kérdéskört még inkább fontossá teszi. Annak ellenére, hogy jobb az átláthatóság, még mindig vannak kételjek a jogi biztonság szempontjából, ahogy azt Köztinger kollega és mások is elmondták, és el kell mondjam azt, hogy minden egyes kételjel ezt illetőleg egyetértek. Figyelembe véve azt, amit hallottam az állampolgároktól, az a benyomásom, hogy ők úgy gondolják, hogy a a GMO termesztők esetében van egyfajta olyan jog, hogy um, engedélyeztethessenek ilyen termesztést, viszont aki másfajta képpen szeretne termeszteni, az nehézségbe ütközik. Nem hiszem, hogy ez a helyes megoldás egyértelmű álláspontot kell elfoglalnunk a tudomány szerepéről is, de úgy gondolom, hogy az embereket semmilyen fajta tudomány nem fogja meggyőzni. Néha, néha az embereknek irracionális félelmeik vannak, ez igaz, de a politikában ezek a irracionális kérdések fontosak lehetnek. Stász úrnak mondom, hogy ezek a GMO-k nem cserepekben növekednek, hanem a földeken, ezért a szennyezés igenis valós veszély, és nehéz bármit is mondani a tudománynak a keresztszennyezésekről még most. Tehát figyelembe kell venni az állampolgáraik sérülékenységét, figyelembe kell venni a nemhez való jogot is, és európai megoldásokra van szükség. Vonakodok ezen kérdéskör nemzeti szintre történő emeléséről. Meg kell védenünk az embereket Európában, a környezetet is meg kell védenünk. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen fajta módon lehetne megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel az, az olasz elnökség véleménye szerint. Köszönöm szépen, Bolza kolléganő következik. Köszönöm elnök úr a szót. Kedves kollégák, egy dolog biztos, és ezzel kellene kezdenünk, nevezetesen, hogy a, a legtöbb európai állampolgár nem akar GMO-kat hazájában. Ezt szem előtt kellene tartani, és ha nem tesszük ezt, és csökkenteni akarjuk a tagállamok szuverénitását ilyen jellegű döntéshozatali folyamataik során, akkor a, az állampolgárok nem fognak bízni ö, annyira az európai intézményekben. Azonban vannak olyan tagállamok, amelyek engedélyezik a GMO-k termesztését területükön, vannak olyanok is, amelyek viszont nem nagyon sokan eléggé ö, erőteljesen hangot is adnak ennek. A rendszer gyengeségére is ö, rá ö, mutathattunk, és ez sajnos a jövőben is előfordulhat. Azt szeretném mondani, hogy a tagállamoknak több lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy döntsenek, akarnak a GMO-kat a saját területükön, vagy sem. Ez a kívánsága az általunk képviselt állampolgároknak is. Ezért, hát aggájaim vannak ezzel a javaslattal kapcsolatban. Szerintem meg kell erősíteni a jogalapot, és ami a nemzeti szinteket illeti, itt is nagyobb lehetőségeket kell biztosítani. A termelőknek lehetőséget kell biztosítani, hogy a nemzeti tiltásokat alkalmazhassák is. Ami a GMO hát itt is eléggé fura helyzetek alakulhatnak ki. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a javaslat jó irányban mutat, de ahhoz, hogy a célját elérje, bizonyos területeket jelentősen módosítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Borzan kollega. Sommer kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondjam, hogy hosszan gondolkodtam azon, hogy, hogy szóljak ehhez a témához hozzá, vagy nem. Hát elég régóta foglalkozom már ezzel a témakörrel, és ismerem a vitát, és különböző elgondolásaim voltak a szavazást, illetőleg szerintem még most sem tudom, hogyan fogok szavazni ebben a kérdéskörben. Sok minden szól a tanács közös álláspontja mellett, de szakmai szempontból én agrárszakértő vagyok, és így gondolom, hogy sok minden ezen álláspont ellen szól. Mindig is probléma volt az elmúlt években az, hogy a tagállamok nem mertek közv- nyilvánosan a GMO-kkal kapcsolatban véleményt formálni, és nem döntöttek semmit sem a jóváhagyást illetőleg. És ezért lesz most ez az új irányelv, és ezért a tagállamoknak most már az irányelvvel igent vagy nemet kell mondaniuk a géntechnológiára. Eddig mindig is a bűnbak az európai szint volt, akkor, amikor a állampolgár hibáztatták őket. Ezért jó az, hogy ez az irányelv meg fog születni. Viszont a kérdés az az, hogy a jóváhagyási helyzet, az úgynevezett 2008-as irányelv után megváltozik-e a helyzet? A tagállamok tényleg készek lesznek-e arra, hogy döntsenek a jóváhagyásról, vagy a jóváhagyás elutasításáról bizonyos GMO-k esetében. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ahogy mondtam, eddig inkább blokkolták mindezt. Sokan ellenzik a GMO-t a tagállamokban, azért is, mert a tagállamok sohasem világosították fel az embereket arról, hogy mi is ez tulajdonképpen. Kérdezzék meg az embereket, senki nem tudja pontosan azt, hogy mik a GMO-k. Igazából egy hitbeli kérdésről van szó, és ezért a zöldek és mások is így gondolkodnak. Minden esetre ez a politika. Azt is elmondtam, hogy szakmai szempontból helytelen ez az eljárás, és ezért nem tudok dőlőre jutni ebben a kérdésben, ugyanis az említett korábbi irányelv pontosan leírja azt, hogy a GMO-kat milyen szempontból kell megvizsgálni jóváhagyás előtt, és hogyha ezeket jóváhagyják, akkor olyan kérdések is felmerülnek, amelyeket a vita során is felvetettünk. Megbízhatóak ezek-e az emberi vagy állati egészségügy szempontjából? de csak akkor lehet ezeket jóvá hagyni, hogyha senkinek nem állt, sem az állatoknak, sem pedig az embernek, sem pedig a természetnek. Én a tanács álláspontját tekintve úgy vélem, hogy nevetséges az elutasítási indokok nyilvánosságra hozatala. Volt, aki azt mondta, hogy nehéz lesz okot találni az elutasításra. Ez nem így van, pont fordítva. Ezért, azért nevetséges az, mert mindenfajta okot fel lehet majd sorolni. Bármit ki lehet gondolni, és ezzel lehet majd a GMO termesztését regionálisan, vagy az akár az egész tagállamban megtiltani. És itt mindig a 2001 per 18-as irányelvben a jóváhagyott GMO-ról beszélnek, tehát nem bármilyen fajta más dologról van szó. Úgy gondolom, hogy néha tényleg önkényről van szó, és az önkény megmarad az új irányelvvel is. Inkább azt kellene írniuk akkor, hogy mi ezt nem akarjuk. Ez sokkal tisztességesebb lenne, és nem kell egy ilyenfajta fajta mindenfajta pseudolistával előállni. A bizottsághoz fordulok most. Az a tény, hogy a tagállamok megállapodtak abban, hogy nem rendelet lesz majd az új szabályozás, hanem irányelv. Nos, ez számomra azért elgondolkodtató, mit fognak még beleírni ebbe a tagállamok. Nem lehetne-e ezen irányelv létrehozása során bizonyos tagállamban majd akadályozzák a GMO-k jóváhagyását. Lehet, hogy ez a belső piacot fogja majd akadályozni. És utolsó pontom, sajnálom, a, az európai szabadság miatt azt, hogy itt kicsit sérül a vállalkozói szabadság a GMO termesztés kapcsán. De hogyha az állampolgárok ezt kérik a kormánytól, hogy ezt ellenezzék, akkor ez sem lehet, ez ellen sem lehet fellépni persze. Nem fogok valószínűleg ez ellen szavazni a szavazáskor, de hogy hogyan fogok szavazni, azt még nem tudom. Köszönet Sommer kollégának, és most Jávor, Jávor, Jávor elnökhelyettesi a szó. Úr, az új szabályozás látszólag a nemzeti szuverenitás megerősítése irányába halad. A tagállamok számára lehetővé teszik, hogy könnyebben moratóriumot vagy tilalmat tartsanak fönn GMO-k köztermesztésbe vonására, mint a korábbi szabályozás, amikor azok a tagállamok, amelyek elutasították a GMO-k szabadföldi termesztését, nagyon komoly nehézségekbe ütköztek, hogy az uniós intézményekkel szemben ezeket a tilalmakat, illetve moratóriumokat fenntartsák. Van ugyanakkor egy csavar, egy trükk ebben a javaslatban. Úgy tűnhet, hogy azok a kormányok, azok a tagállamok, amelyek eh, ellenzik a GMO-k bevezetését a eh, köztermesztésbe, azok eh, hozzájutottak a lehetőséghez, hogy ezt egy eddigieknél könnyebb eljárásban lehetővé tegyék. A kérdés azonban az, hogy vajon ezzel tudják-e mentesíteni a saját állampolgáraikat azoktól a környezeti és egészségügyi kockázatoktól, amelyek miatt ezeknek a genetikailag módosított élelmiszernövényeknek a termesztését ellenzik. És abban a helyzetben, amelybe Európát ez a szabályozás viszi, eh, felmerül az a eh, veszély, hogy tulajdonképpen eh, nem kerülnek közelebb annak a biztonságnak a szavatolásához, amelyet el szeretnének érni. Egyrészt, ahogy a GUE képviselő asszonya is említette, a határokat ezek a növények nem fogják tiszteletben tartani, tehát ha az egyik tagállamban a GMO-k termesztésben vannak vonva, azok átterjedhetnek a határokon és megjelenhetnek. A GMO tilalmat fenntartó tagállamokban is. Ez nem csak környezeti és egészségügyi kockázatot, de komoly költségeket is jelent ezeknek a fertőzött tábláknak a betárcsázása, megsemmisítése. A másik pedig az, hogyha az európai piacokon, vagy egyes európai tagállamokban széleskörűen elterjed a GMO-k köztermesztése, akkor az az európai élelmiszerpiacokon jelentős e, GMO jelenlétet fog eredményezni. A belső európai élelmiszerpiacokon semmi sem fog akadályt szabni annak, hogy a genetikailag módosított élelmiszer növényekből előállított termékek a piacon e, szabadon vándoroljanak, hisz a tilalom csak a köztermesztésbe vonásra e, vonatkozik. És innentől kezdve a fogyasztókat magukat, akiknek a védelmét célozták a tagállamok, amikor a tilalmakat adott esetben a szabályozásnak megfelelően bevezetik, nem tudják biztosítani, hiszen tegyük hozzá, hogy a címkézési, a GMO címkézési szabályozás sem eléggé szigorú, tehát nem nagyon fogják tudni a fogyasztók, hogy mit is vesznek le a polcról, és így végső soron teljesen illuzorikussá válik a fogyasztók mentesítése a kockázatoktól, hiszen ugyanúgy fogyasztani fogják azokat a GMO-s termékeket, amelyektől a kormányai mentesíteni próbálták eh, őket. Mindezek fényében én azt gondolom, hogy nem lehet pusztán azzal ezt a problémát megoldani, hogy tagállami hatáskörbe utaljuk a tilalom kihirdetését vagy fenntartását, hanem meg kell erősíteni az európai ellenőrzési, az ellenőr, eh, engedélyezési eljárásokat is, hiszen a jelenlegi e, uniós engedélyezési eljárásban e, nincsenek kellő e, szigorúsággal figyelembe véve azok a környezeti és közegészségügyi kockázatok, amelyek miatt indokolt lehet egyes tagállamokban, vagy egyes tagállamok indokoltnak látják ezeknek a tilalmaknak a fenntartását. Tehát ez a lépés, amely a tagállamok számára lehetőséget teremt a tilalom bevezetésére, ez csak akkor jár eredménnyel, eredménnyel az irányba, hogy a fogyasztókat mentesíteni tudjuk a kockázatoktól, hogyha ezzel párhuzamosan az uniós GMO engedélyezési eljárások is szigorításra kerülnek, az EFSA által elvégzett meglehetősen felületes vizsgálatok helyett sokkal mérehatóbb, alaposabb, hosszabb távú következményeket is figyelembe vevő környezeti és közegészségügyi kockázatelemzések eh, születnek. Enélkül Magyarország mondjuk az a tagállam, amely engem delegált az Európai Parlamentbe a választókon keresztül, és amelyik évek óta küzd a GMO tilalom fenntartásáért, ki fogja hirdetni eh, megfelelő indoklással a GMO tilalmat, majd a magyar fogyasztók ugyanúgy GMO tartalmú élelmiszereket fognak fogyasztani, illetve a környező országokból a magyar termőföldekre ugyanúgy be fognak jutni a GMO-k, mint hogyha ezeket a tilalmat, vagy ezt a tilalmat nem hozták volna létre. Nem elegendő tehát a tagállami tilalomnak a fenntartása, azokban az országokban is, amelyek engedélyezik a GMO köztermesztésbe vonását. A jelenleginél sokkal alaposabb, szigorúbb és átfogóbb kockázatelemzésekre van szükség, mint környezeti, mint pedig közegészségügyi tekintetben. Köszönöm. al e- Köszönöm Jávor elnök helyettes úrnak, és Péter kollégára térünk át. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih bila najsretnije da su Evropska komisija Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülnék annak, hogyha a bizottság és a tanács konszenzusra jutna és betiltaná a GMO-kat. Ez lenne a logikus lépés, hiszen a tudomány bebizonyította azt, hogy a GMO-knak káros hatása van a biodiverzitásra, és hogyha az fajok eltűnnek, akkor azok veszélyeztetik a teljes ökoszisztémát hogyha a GMO-kat bevezetjük, akkor Istent fogunk játszani. A multinacionális cégek az élettel kapcsolatban rendelkeznek szabadalmakkal, ez nem etikus, ez elfogadhatatlan, hogy tőlük kell majd engedélyt kérni. Ezek a cégek bevezetik a GMO-kat, és örülök annak, hogy Horvátországban nincsenek GMO-k, mert sem a gazdálkodók, sem pedig a közlemény nem akar GMO-kat. Senkinek nem szabad megkérdőjelezni ezt a döntést, mert hogyha a, az áruk szabad mozgásának kérdését felvetjük, akkor az a mi döntésünk, de meg kell védeni országunk biodiverzitását is. Hogyan tudjuk ezt megvédeni akkor, hogyha a szomszédos államokban bevezet, bevezetik a GMO eh, terményeket? Hogyan lehet garantálni azt, hogy nem kerül majd át a GMO pollen a mi terményeinkre? Egy ilyenfajta kár nem visszafizethető pénzben. Európa más kontinensekkel szemben megőrizheti a környezetvédelmileg kiegyensúlyozott szerepét. Nálunk van most a döntés, és horvát képviselőként a következőt szeretném elmondani. Hogyha hogyha figyelembe vesszük szomszédainkat, Magyarországot, Szlovéniát és Ausztriát, és ahogy támogatják az én elképzelésemet, akkor létre tudunk hozni egy GMO-mentes zónát, és ki tudjuk tiltani területeinkről a GMO-kat, akkor azzal meg tudjuk védeni a biodiverzitásunkat, a turizmust és a környezetet. Michel Pivázé a szó. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy az olasz elnökség azt mondta, hogy számukra prioritás ez a kérdés. Ugyanakkor a kérdésem az, hogy most hol állunk ezzel? Vannak olyan fogyasztók, akik a többségben ugye ellene vannak a GMO-nak. Ez a helyzet. Aztán ezzel az eljárással majd megnézzük, hogy ez mennyire teljes mértékben demokratikus. Védeni kívánjuk Európát a GMO inváziótól. Aztán pedig, ha körülnézünk, megnézzük Argentinában mi a helyzet. Katasztrofális a gmo használata miatt. Az Egyesült Államokban visszafordíthatatlan a helyzet a GMO használat tekintetében, és a biotermesztés kívánok érdekevel összeegyeztethetetlen mindez. A biztos Juncker azt nyilatkozta, hogy az eljárás a GMO engedélyezés során antidemokratikus, vagyis az engedélyezési eljárás is meg kell nézni. Látjuk, hogy a minősített többsége van a tagállamoknak, Viszont ha nem jutunk el a minősített a többséghez, akkor viszont a bizottság dönt, ez antidemokratikus. Hát hogyan néz ki ez az eljárás? És itt Juncker úrat idéztem. Aztán másik megjegyzésem. Kockázati, egészségügyi és környezeti kockázati elemzést kell készíteni. Az EFSA, a mi ügynökségünk kritikatárgyat képezi, hiszen a csapatukon belül is érdekellentét van Erik Szeralini tanulmánya bemutatta, hogy egészségügyi kockázatok merülnek fel a GMO kukorica fogyasztásánál. Nemrég újra kiadásra került ez a tanulmány. Ez, azt, ez bizonyítja, hogy egészségügyi kockázatokról van szó. Az EFSA viszont másfajta tanulmányokat készített. Aztán vannak olyan laboratóriumok, amelyek tanulmányokat készítenek, úgyhogy nincs semmilyen biztos információ a elemzés tekintetében, hogyha nem elégségesek a mi ö, eszközeink akkor ezt meg kell erősíteni. Aztán a harmadik megjegyzésem. Társadalmi-gazdasági elemzés a GMO használata tekintetében. Hogyha nézzük meg, mi is történik a világban, ahol GMO-t használnak. Látjuk, hogy a, a vetőmag privatizáció miatt hatalmas problémák merülnek föl bizonyos országokban, és gazdasági szinten is rosszabb helyzetbe kerülnek, mint azok az országok, amelyek nem használják a GMO-t. Úgyhogy ilyenféle tanulmányokat is kellene végezni. Aztán mindjárt rátérek a tanácsi kompromisszumos javaslatra. Persze egyetértek a kollégákkal, hogy a bizottság bizottság azt mondja, hogy ha most egy tagállam ellenzi, akkor majd a bizottság fog egyeztetni. Ugye korábban a tagállam közvetlenül a társasággal, a céggel egyeztetett, tehát itt e tekintetben javították a szöveget, de úgy gondolom, hogy nem teljes jogilag ez a megoldás. A VTO az VTO-s téma, és aztán nem beszélünk a transatlanti témáról. Hogyha aláírjuk a transatlanti megállapodást az Egyesült Államokkal, és bíróság elé kerül a téma Franciaország, Ausztria, bárki miatt, akkor megtámadhatnak minket. És a közgazdasági bíróság jelentős büntetést is kiszabhat, akkor mit teszünk? És tehát ezt jelenti, hogy a vetőmag társaságok is támadást indíthatnak. Úgyhogy egy európai szintű pozícióra van szükség, ezt viszont le akarjuk vinni nemzeti szintre a gémok témájában. Frederik és ugye bízom a kollégában, de mindez káros lesz számunkra, fogyasztóként nem kapunk garanti, garanciát arra, hogy a termékekben nincs GMO. Úgyhogy szeretnék rákérdezni az eljárásra, a kockázatelemzésre, a társadalmi-gazdasági elemzésre, hogy milyen érdekek kapcsolódnak a GMO termesztéshez. Nézzük meg a fogyasztókat, vagy védjük a fogyasztókat. Egyébként pedig hatalmas veszteséget fog jelenteni ez a szöveg. Köszönöm, Péter Lézi, a szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. A kollégákat szeretném megkérni arra, hogy ezt a vitát mérsékelten folytassák le, és legyenek rugalmasak a tanácsi tárgyalások során, és meg is indoklom, hogy miért. Beata Zomer rámutatott az aktuális jogi helyzetre, és Beata Zomer álláspontja az EPP frakcióban belül is nagyon is releváns. Nem beszéltünk még mérhatóan erről, de tudnunk kell azt, hogyha majd elmozdulunk egy második olvasat irányába, hogy ott lesznek majd elég erős erők az Európai Parlamentben, a frakciónk is, akik azt fogják mondani, hogy azok a cégek, amelyek GMO-t akarják termeszteni, és a tanácsi döntése miatt, vagy akár a parlament első döntése miatt mert hátrányba, hátrányba kerültek. Szeretném, hogy mindenki lássa, miről, mivel is állunk szemben. Én szeretnék a szakmai szinten megmaradni. Hogyha a tisztelt uh, Jávor alelnök a zöldek részéről azt mondja, nincsen semmifajta feltüntetés, akkor ez nem igaz, mert van jelölés, és ezt számos zöld miniszter részvételével Németországból, Franciaországból, Olaszországból lett ez eldöntve, és a döntéshozata előtt még találkoztam egy miniszterrel, hoztam létre a kompromisszumot, ezt a 0,9%-os jelölési arányt, és ezt elfogadták a zöld miniszterek is, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsen semmilyen fajta jelölés. Nagyon pontosan van ez szabályozva, és széles körű volt a kompromisszum ennek irányába. A jelenlegi jogi helyzet az az, hogy nem lehet ellenezni a jóváhagyást akkor, hogyha az tudományosan igazolva van. Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen országban lehet engedélyezni GMO-kat. Tudom, hogy ez nagyon nehéz politikai szempontból, és bármit is gondoljunk személyesen a GMO-król, el kell fogadni azt, hogy sok, sok olyan tagállam van, akik ezt nem akarják, és ezért az Európai Bizottság javaslatát én is támogattam, és azt mondtam, hogy az EFSA-nál nem lévő okok miatt lehet dönteni egy nemzeti tilalomról. Én úgy gondolom, hogy eléggé kicsinyes az, amiről most beszélünk. A tanácsnak négy évbe került, és én saját miniszteremmel is vitatkoztam. Nagy ország, néhány nagy ország esetében nagyon nehéz volt létrehozni ezt a kompromisszumot, és hogyha most egy alapvető vitát folytatunk itt, mi azt akarjuk, hogy a GMO-kat Európa szinten betiltsák, akkor garancia van arra, hogy nem leszünk sikeresek. Tehát minden kollégától, akik tárgyalni szeretnének, főként Federica Résztől kérem azt, hogy legyenek pragmatikusak, és kérem az jelentéstevőktől is azt, hogy legyenek rugalmasak és pragmatikusak azért, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Nem olyan nagy az a probléma, mint ahogy itt a, az kitűnik a vitából, nem olyan nagy a különbség a tanács és a parlament között, hogyha mindenki erőfeszítést tesz, akkor sikerül majd újra jutnunk. Grazie al collega Lise. L'ultimo intervento al collega... Egyel a Júz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem igazán akartam hozzászólni, mert teljesen egyetértek Szomer kollégával és Lize kollégával, de hogyha az érdemi témára gondolunk, ez egy nagyon szenvedélyes vita, és túlmutat azon, ami a tudományos világban történik, illetve mi is a helyzet a valóságban. Olyan ö, dolgok hangzottak el, amelyek egyáltalán nem biztosak, például a GMO biztonság garantált az engedéllyel. Sok tanulmány készült erre vonatkozóan, be lehet bizonyítani, hogy semmilyen GMO se negatív az egészségre vonatkozóan. és az ilyen jellegű kijelentések félrevezetőek. Aztán az EFSA tudományos kutatásokat végez, külső független szakértőkek segítségével, nem a Monsanto embereivel, hanem a világban elismert szakértőkkel. Aztán címkézés. Már elhangzott, hogy amikor több mint 0,9% a GMO tartalom, akkor erre ezt az információt tartalmazza a címke. A GMO sokszor betiltják, de továbbra is hatalmas mennyiségű, ipari mennyiségű GMO növényi fehérjét importálunk, illetve takarmányt importálunk, úgyhogy figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a takarmány témában függünk a GMO-tól. és amikor így járunk el, akkor ezeket a témákat figyelembe kell venni. Elnök, kicsit hosszabb ideig tartott a vita, mint amit terveztünk, de nem akartam korlátozni a hozzászási időt, mert fontos ez a téma, és mindenkinek meg akartam adni a lehetőséget, hogy meghallgassuk. Először átadom a szót a, megadom a szót a bizottságnak, többször táncba hívták a bizottságot, több kérdést tettek fel a bizottsághoz, úgyhogy a bizottsági a szó. Monsieur Poudlet. Oui, un grand merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, szenvedélyes ez a vita, mint mindig, amikor a genetikailag módosított szervezetekről beszélünk. Azért röviden el szeretném mondani, hogy a bizottság nagyon elégedett volt a görög elnökség júniusi előrelépésével, ugyanis a téma körülbelül négy éve megrekedt, 2010. júliusában indult ugyanis a téma. Természetesen szükség volt arra is, hogy több kompromisszumot kössünk annak érdekében, hogy a szöveg megérhessen a tanács szintjén. Azért hangsúlyozni szeretném, hogy ez a javaslat számunkra biztonságot jelent, jogbiztonságot, tudományos biztonságot, illetve a fogyasztóvédelem szempontjából is biztonságot jelent, a jelenlegi helyzethez képest. A jelenlegi helyzet ugyanis, hogy önök is tudják, a tagállami védzáradékokhoz vezetett, amelyek nem voltak jogi szempontból szilárdak. Egyes tagállamok esetében a nemzeti bíróságok, a legfelsőbb bíróság elutasította, és Barózó elnök úr második mandátuma során programjában olyan rendszert szeretett volna létrehozni, hogy a tagállamok saját maguk dönthessenek, és ne a bizottság az egész közösség területére az ilyen jellegű termesztés terén. Ennek a javaslatnak az az előnye, hogy jogbiztonságot kapnak azok a tagállamok, amelyek nem akarnak termeszteni ilyen jellegű növényeket. És persze ők többen vannak, mert csak öt olyan tagállam van, ami az Európai Unión belül ö, genetikailag módosított növényeket termeszt. A nagy többség nem akar. De nem volt megfelelő jogbiztonságuk a korábbiakban. Ez a javaslat viszont megerősíti ezt közösségi, de nemzetközi szinten is. Ami a tudományos biztonságot illeti. Hallottam az EFSA kritikáját. Persze mindig lehet kritizálni az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökséget, de azért már tett erőfeszítéseket az elmúlt évek során, hogy a belső konfliktusokat rendezze. Emlékeztetnék arra is, hogy Európában ezen E, növények értékelése nagyon komoly és szigorú. E, Argentinában, az Egyesült Államokban egy év alatt lehet ezeket engedélyezni, nálunk 5-10 évre van szükség. És csak ezen tudományos e, és szigorú elemzés alapján. Persze mindig lehet javítani a helyzeten. Készítettünk olyan teszteket is, amelyek 90 napra vonatkoztak a mérgezés vonatkozásában. Szeralini úr miatt most már két évre tértünk át, most kísérleti szakaszban vagyunk, persze mindig lehet javítani ezen a helyzeten is, de ami a tudományos helyzetet illeti, nálunk a legjobb a helyzet. Ami a fogyasztóvédelmet illeti. Az EFSA azt mondja, hogy a jelenlegi tanulmányozási módszerek segítségével e, egyszerűen nem jelent semmi kockázatot a fogyasztók számára. Ez, ha lenne, nem lenne genetikailag módosított szervezet. Éppen ezért vannak a címkék, hogy a fogyasztók választhassanak. A címkéknek köszönhetően az emberi fogyasztásra szánt ilyen szervezetek nincsenek a piacon. Bár az állatok táplálására nagy mennyiségben használják fel. Emberi fogyasztásra azonban nincs kockázata, és a fogyasztó dönthet is abban az esetben, hogyha az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek tartalmaznak ilyen jellegű anyagot, választhat a címkének köszönhetően. És nagyon szigorúak az ellenőrzési szabályok a tagállamokban és a határokon is. Ami a határokat illeti, persze még erre részletesebben is ki lehet térni, hogyha kívánják. Ezen kívül az egyes szakaszsal kapcsolatos megjegyzésre is ki szeretnék térni. Ez nem volt benne a bizottsági javaslatban, de a parlamentiben sem, a parlamenti első olvasatban, azért került bele a szövegbe, hogy beinduljon a folyamat a tanács szintjén. Először is két párhuzamos szakaszról volt szó az első alkalommal, de úgy, hogy egymást kövessék, tehát először az első szakasz lenne, és hogyha az nem működik, akkor térne át az mindenki a másodikra. Ami az első szakaszt illeti, annak az az előnye, hogy próbált tisztázni egy helyzetet két érintett között, mégpedig udvarias módon, hogyha használhatom ezt a kifejezést. A tanács a bizottságon keresztül vezetett be valamit, egy olyan eljárást, amelyet nyilván meg kell majd határozni, de a bizottság pillanatilag nem szándékozik tárgyaló szerepet felvállalni a két tagállam között, hogyha van egy olyan cég, amely nem akar ilyen jellegű kultúrát termeszteni. A bizottság a szónemes értelmében egy tagállam álláspontját közvetíti, amely nem kíván tárgyalni egy céggel, és ezen cég között. És nyilvánvalóan mindenki azt reméli, és főleg a cégek, mert nem akarnak konfliktust, ismerik a, a fogyasztók álláspontját Európai Uniós szinten, ami a, az OGM-eket illeti. Nagy valószínűséggel a cégek az egyes szakaszban megállapodnak. És ha ez nem működik, nyilván jön a kettes, a jogi szinten való elutasítás a termesztés terén. Elhangzott egy kérdés a távoli környezetvédelmi célek vonatkozásában. Egyértelmű, hogy ami minket illet, abban az esetben, ha új tudományos elemek jelennek meg, környezetvédelmi, vagy emberi egészségügyi, vagy állategészségügyi kockázatok szintjén, beleértve a rovarokat is, a pollent hordozó rovarokat is, akkor ennek nyilván el kell jutni az EFSA-hoz. Tehát nem gondoljuk azt, hogy környezetvédelmi kérdésekben egy tagállam ö, intézkedhet azon tudományos ö, ö, ismeretek alapján, amelyeket az EFSA hozott. Azonban egyéb környezetvédelmi ö, dolgokat is fel lehet használni az egyes szinten, például ha például a természeti vagy táji, élőhelyi ökoszisztemre vonatkozó ismeretek merülnek fel, akkor ezeket közelebbről kell megvizsgálni, és ha megfelelő tudományos információ áll rendelkezésre, az EFSA be kell, hogy számoljon arról, hogy ez az előző véleményt nem változtathat, vagy kell-e, hogy változtasson-e. Nos, elnök úr, ezzel a javaslattal kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Nyilván mi is azt szeretnénk, hogyha második olvasatban gyorsan jóváhagyásra kerülne, itt az önök szakbizottságában, a parlamentben, annak érdekében, hogy olyan szöveg álljon rendelkezésünkre, amelyet aztán relatíve gyorsan lehet jóvá hagyni. Végezetül még engedjenek meg egy gondolatot. Az új álláspontra vonatkozó javaslatról, itt a bizottságra gondolok, és Juncker jövendőbeli elnök óra. Ez új álláspont. Nyilván ezt még tanulmányozni kell, pontosítani, tisztázni, mert új részletek merültek fel, hogy tiszteletbe tartsuk azt az ellenállást, amelyet állampolgáraink képviselnek az, a módosított, genetikailag módosított szervezetekkel szemben tudván, hogy elég sok import képviseli ezt. És hogyha a gazdák nem tudnának ilyen szervezetekkel rendelkezni, hogy táplálják az állataikat, stb., ez eléggé jelentős gazdasági költséget jelentene. Most, hogy ezt felvállaljuk-e, hogy ne legyenek genetikailag módosított szervezetek, ez fontos politikai jellegű kérdés, nyilván majd a parlament levonja a következtetést ebből, és álláspontot fog megfogalmazni. Azonban a jövőbeli biztossal, Juncker elnök úrral végrehajtjuk ezt az új politikát, ami a genetikailag módosított szervezeteket illeti. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm elnök úr. Köszönöm, Fudlé úr. Most átadom a szót Venturelli asszonynak a tanács nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a vitáért. Nagyon érdekes volt a vita. Legalább kilenc oldalnyi szöveget jegyeztem föl, fölírtam a pontos kérdéseket, az általános kérdéseket is, és biztos vagyok abban, hogy Amint hivatalosan megkezdjük a tárgyalásokat, választ tudunk adni a föltett kérdések többségére. Szeretnék reagálni néhány kérdésre már most, mert úgy tűnt, hogy ezek visszatérő kérdések, és jó lenne, ha tisztáznánk néhány dolgot ezekkel kapcsolatban. Néhány tisztelt képviselő jelezte, hogy az első fázis beiktatása az nem igazán megfelelő számukra, vagyis az opt-out rendszer mechanizmus bevezetése. Az első fázis az nem az cégekkel való egyeztetés fázisa. Ahogy az utóbbi években láttuk, tudjuk, hogy néhány vállalkozás visszavonul, visszavonja az engedélykérelmét. Az első fázis jogbiztonságot kíván garantálni, egyértelműen a folyamat legelejétől fogva. Ez egy kérdés, amit fölteszünk a tagállamnak a bizottságon keresztül, illetve a bizottság teszi fel a cég számára. Itt nem tárgyalásról van szó, a társaság mondhat nemet, akkor kezdődik a második fázis, aminek pontos határidejei lesznek, de amennyiben a társaság nem mond semmit, vagyis csöndben van, csöndben marad a kérelmező, ez azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva jogbiztonság lesz minden érdekelt fél számára, a tagállamok számára, a vállalkozások számára, a tekintetben, hogy a felhatalmazás területi hatája korlátozott. A tagállamok számára Sokan idézték azt a szükségességet, hogy nagyobb legyen a rugalmasság a tagállamok számára. Hát ez az a rugalmasság, amivel élhetnek a tagállamok, és június 12-én a Környezetvédelmi Tanácsülésen e, ennek a beiktatásáról döntöttek a tagállamok. Pontosan azért, mert ez a következő lépéseket meg leegyszerűsíti. Igaz, hogy a, nagyon ö, széles körben folynak a viták erről a témáról, és mostanáig a rendszer problémákkal járt. De a cél, a javaslat célja nem az, hogy a közösségi engedélyezési rendszert megváltoztassuk. Ahogy tudják, ez attól is függ majd, hogy Juncker elnök úr mit fog tenni jogalkotási kezdeményezés keretei között, hiszen a bizottságnak van erre joga, úgyhogy itt függünk a bizottságtól de a mostani problémák megoldása érdekében, ami minden tagállamnál fölmerül, elnökségként, tanácsként úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy azonnal lépjünk, és a tagállamok számára adjuk meg a lehetőséget, hogy korlátozzák vagy tiltsák a termesztést. Ez fontos információ az is, hogy a kompromisszumos szöveg, amelyet kritizáltak, néhányan nagyra értékelték, Fontos, hogy 26 tagállam ezt elfogadta, és a 26 tagállam között nagyon sok olyan van, 20 vagy 21, amely alapban ellenzi a GMO-t. Ez egy fontos jelzés, és ez azt jelenti, hogy fontosnak tartják, és úgy gondolják, hogy megvan a szükséges és elégséges jogbiztonság ahhoz, hogy nemzeti szinten aztán tovább lehessen lépni nagy érdeklődéssel hallgattuk meg ezt a vitát, és biztos, hogy lesz majd lehetőség arra, hogy a későbbiekben is beszéljünk a jogalapról, pénzügyi felelősségről, konzisztenciáról. Ezek mind olyan elemek, amelyekről tudjuk, hogy ezek a parlament számára fontosak, és ami az indokokat illeti. Ahogy mondtam, ez egy nyitott lista, lehet erről vitatkozni, vitát folytatni. Most erre nincs felhatalmazásom, de sok kolléga itt, sok kolléga áll mögöttem, tehát most nem tudunk tárgyalni a listáról, de mindenképpen azért nyitott lista ez, hogy nagyobb rugalmasságot, lehető legnagyobb rugalmasságot lehessen biztosítani. A cél ez rugalmasság a tagállamok számára, hogy a jelenlegi helyzetben lépni tudjanak, hiszen a jelenlegi helyzet problémás. Úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek is az a célja, biztos vagyok abban, hogy sikerül, jól tudunk majd együtt dolgozni, részképviselővel, az árnyék előadókkal és mindannyiukkal azért, hogy még az évvége előtt megállapodást tudjunk kötni. Elnök, köszönöm Venturali asszony hozzászólását, és a szokás szerint a vitát az előadó hozzászólásával szoktuk lezárni. Nem tudom, hogy az előadó szeretne reagálni, szeretne bármit hozzá tenni a bevezetőjéhez, vagy tovább léphetünk. Már csak azért is, mert uh, nincs túl sok időnk. Köszönöm, köszönet az előadónak is. Annyit szeretnék csak hozzátenni a témához, hogy a szeptemberi plenárison fogja közölni a tanács hivatalosan az állásfoglalását, így a az ajánlásokról október 9-én fogunk tárgyalni az EMI-ben, 14-e a módosítók benyújtásának a határideje, a Környezetvédelmi Szakbizottságban november 5 vagy 6-a lesz a mandátumról, akkor fogunk tárgyalni, és a januári plenáris előtt fogunk az EMI-ben szavazni. Nagy kétségben vagyunk a napirendünkhöz képes. Gerbendi kollégától azt kértük, hogy az európai szemeszterrel kapcsolatos témát esetleg át tudnánk-e tenni délutánra, miután meghallgattuk a két biztost. De a bizottság képviselői Luxemburgból jönnek, és pontosan abból a célból, hogy tájékoztassanak minket az európai alkoholstratégiáról, stratégiáról, nem tudom, hogy esetleg még gyorsan ezt a témát meg tudjuk-e tárgyalni, és így azonnal átadnám a szót Vilmot kollégának, hiszen ő javasolta ezt a kezdeményezést, ezt követően meghallgatjuk a bizottságot. Tessék, önni a szót. Thanks. Thanks very much. It would be nice if people could be Köszönöm szépen, és nagyon örülnék annak, hogyha mindenki csendben maradna, mert nagyon fontos ez a kérdés, és sajnálatos az, hogy nincs több idő arra, hogy erről beszéljünk. Kérem, maradjanak csöndbe, hogy meghallgathassuk a kolléganőt, ezt követően pedig a bizottságot. Aki el akar menni, kérem menjen el csak szépen csöndben ahogy mondtam, nagyon fontos ez a kérdés. Mindannyian tudjuk azt, hogy eh, milyen súlyos hatással jár az alkohol eh, túlzott fogyasztás az egészségre. Az elmúlt alkohol stratégia óta sok mindent fel tudunk már eh, mutatni. Nagyon kérném, hogyha csendben maradnának, mert szeretnék rá nagyon fontos kérdésről beszélni. Perhaps the council would like to... A tanács is leülhetne talán. A tanácsot is szeretném kérni, hogyha bármilyen egyeztetést kíván végezni, akkor kérem, hogy ezt a termen kívül tegye meg, hogy tudjuk folytatni a munkánkat. Been given a proposal for new alcohol. Még mindig nem kaptuk meg az új stratégiát, a javaslatot erre, és nem kaptunk arra sem biztosítékot, hogy ezt megújítják-e, bár egyeteműen nyomást gyakoroltunk a parlament, illetve a tagállamok részéről is hogyha 2006-2022-re fog ez vonatkozni, a legutóbbi stratégia 2012-ben járt le. A kérdés az az, hogy mi lesz 2016-ig, mi veszi majd a, át a helyét ennek a stratégiának. A tagállamnak, az, a parlamentnek azon el kell kezdenie a munkát az állásolással kapcsolatban, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a tanácsra, illetve a bizottságra is. A második pont. A az élelmiszer jelölési irányelv kapcsán jelölni kell most már az alkoholt, viszont az alkohol jelzések nem tartalmaznak információt a kalória tartalomról, vagy bármilyen más tápanyag értékről. Az alkohol ugyanolyan kalóriadús, mint a csokoládén, és az elhízás is súlyos probléma, tehát szeretném, hogyha ezzel is foglalkoznának, és szeretnék választ kapni. Köszönöm, még ketten kértek szót. Kérem, hogy röviden fogalmazzanak a kollégák, utána rögtön megadom a szót a bizottságnak. Duncan kollégái a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány pontot leszögezni. Az akkor stratégia a múltban sikeres volt, és szerintem erre kellene építenünk és nem szabad elveszteni az előnyöket, amiket sikerült ezen stratégia által megszerezni. Ugyanannyira fontos felismerni azt is, hogy a mindenkire kiszabott megoldás nem megfelelő, vannak kulturális különbözőségek, vannak nemzeti különbségek, és ezeket fel kell ismerni, és ennek megfelelően kell eljárni. Csak csatlakozom ahhoz, amit elmondtak. Nem több információra van szükség a, az alkohollal kapcsolatban az állampolgároknak. A kihívás az az, hogy milyen lesz a stratégia. Biztosítani kell azt, hogy ez megfeleljen a tagállami kezdeményezéseknek, a legjobb gyakorlatoknak, és tényleg valamilyen előnyel járjon. Szerintem a késedelm elem ebben a témakörben nem igazán uh, teszi hitelessé a tagá, az intézményeket. Mindenképpen szeretnék előlépést, mégpedig gyorsan, azért, hogy ez a fontos kérdés uh, ismét lendületet kapjon. Szóval Köszönöm. Suika kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Már a múlt alkalommal is hozzászóltam az alkohol stratégia kérdéséhez, és sajnálatosnak tartom azt, hogy az új stratégia, stratégia még nem munkálkodunk. A 2012-ben már lejárt a stratégia, és nincs még új stratégia, ez nagyon sajnálatos. Én szeretném, hogyha minél gyorsabban elkezdenénk ezen a munkát, mert azt kell mondjam, hogy vannak kulturális különbségek, ezeket figyelembe kell venni, és nagyon gyorsan munkához kell látni. Az alkohol jelölése nagyon fontos, a kalória feltetetése nagyon fontos, és azt is fontos tudni, hogy egy pohár bor ugyanannyira kalóriadús, mint egy csokoládészelet. Mégis figyelembe kell venni az észak-déli különbséget, mások a hagyományok, különböző a felfogás az egyes tagállamokban, néhány tagállamban élelmiszernek minősül, vagy alkohol, de fiatalok esetében van, ahol ez már öm, függőséghez vezet. Tehát mindenképpen megfelelő megoldásra van szükség. Eh, la parola commissione. Köszönöm szépen, most pedig a bizottsági a szó, hogy tájékoztasson minket arról, hogy melyek a szándékai az európai alkóra vonatkozó stratégiával. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, hogy engedélyezték, hogy ilyen későn még hozzászólhassak ebéd előtt. Először is azt szeretném elmondani, hogy végighallgatva a tisztelt képviselők megjegyzéseit, és hogy az a benyomásuk, hogy 2012 óta nem történt semmi, relatíve nem igazán helyén való. Ugyanis felmértük a stratégiát, és a külső értékelés 2013-ban tavaly zárult le. Nagyon érdekes konklúzióval, nevezetesen, hogy azok az eszközök és módszerek, amelyeket 2006-ban a stratégia alkalmazott, továbbra is elérték a célt. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy hogyan tovább, amikor a legfőbb probléma az volt, és még most is az, hogy erőfeszítéseink ellenére még mindig nagyon sok problémát jelent ez a kérdés, ami az egészséget érinti. Úgyhogy talán jobban be kellene fektetni olyan eszközökbe, amelyek már léteznek. hogy tekintettel arra, hogy a 2006-ban megfogalmazott cél még mindig ugyanaz, biztosítani szeretnénk az érintetteket és a tagállamokat arról, hogy el is érjük az kitűzött erre célt. Először a Nemzeti Hatóságok Bizottságaival ültünk össze, annak érdekében, hogy e- eldöntsük, hogy mely területeken kellene gyorsabban fellépni velük együtt és a tagállamokkal együtt hónapokon keresztül dolgoztunk egy akcióterven az egyes tagállamok vonatkozására az ilyen szélsőséges ö, italozás területén, annak érdekében, hogy gyorsan előreléphessünk. Ugyanakkor pénzügyi támogatást is kaptunk a közös fellépés érdekében a tagállamoktól, hogy a különböző területeken összefoghassanak a tagállamok, és amelyek a következő időszakra nézve a fellépés alapját képezhetik. A közös fellépés és az akcióterv nagyon érdekes eszköz lehet kezünkben, hogy eldöntsük, hogy új stratégiára van-e szükség, vagy pedig maradjunk a 2006-osnál, mert ez elegendő keretet nyújt a fellépés érdekében. Úgyhogy ma nem tudom elmondani, hogy lesz-e új stratégia, vagy sem. Egy dolog biztos, a tagállamokkal együtt megpróbáljuk eldönteni, hogy hogyan tovább, legyen-e stratégia. Ezen kívül született egy másik dokumentum is, amelynek a végső munkálatai most folynak ahol is a tagállami vélemények ö, kerülnek összegzésre, hogy ö, ha valami új stratégiát akarunk létrehozni, az milyen legyen. Mert ha valami új stratégiát akarunk létrehozni, annak nyilván valami újdonságot kell tartalmaznia. Nem akarom húzni az időt ma, szívesen visszajövök önökhöz, hogy az akciótervről részletesebben is beszámoljak, és úgy elmondjam, hogy hogy a tagállami konzultáció milyen eredményre jutott. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Wilmot kollega. Very much. Actually, I don't think that's good. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egyetemű az, hogy az Európai Parlament stratégiát szeretne, és nem elég azt mondani, hogy megvizsgáljuk ezt. Tavaly is ez volt, és nem igazán sok minden történt. Sok mindent lehetne tenni a stratégia javítása érdekében. Beszélni kell a WHO ajánlásairól, meg kell vizsgálni a minimális árazást, meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne korlátozni a reklámozást. Nagyon sok mindent lehetne tenni, sőt, a kutatásra szánt összeget is lehetne növelni az alkoholkáros hatását illetőleg. Egyértelmű az Európai Parlament álláspontja, mi szeretnénk a stratégia helyett valamit, nem, nem akarunk nem akarjuk ezt ennyiben hagyni, mert akkor a lendületet vesztünk, tehát szerintem önöknek vissza kell jönniük, mégpedig konkrétabb javaslattal, azzal, hogy ne aggódjanak, minden rendben lesz. Hát ez nem elég. Jó, permettetemi. Ha megengedik, először is köszönetet mondok a bizottságnak, hogy bemutatták a témát, majd ezt követően természetesen a parlament végregesíteni fogja a saját állásfoglalását a témával kapcsolatban egy következő találkozó keretében. Köszönet még egyszer a bizottság számára, délután folytatjuk a munkát.